üdvözlöm a bizottság alelnökét, Mogherini asszonyt, és tovább is lépünk a következő napi rendi pontra, amely a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetéről. Alelnök asszony, ha készen áll, akkor megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, hogy köszönje meg először is az eszmecserét Kongó témájában. Mint tudják, az Európai Unió következetesen partnere volt a kongói köztársaságnak az elmúlt 15 évben, 2006-ban az Európai Unió biztosította a szabad választások finanszírozásához szükséges összeg nagy részét, későbbiekben katonai műveletekre is sor került, illetve a biztonsági ágazat reformjára, majd egészségügyi, útépítési és erőforráskezelési területeken is segítséget nyújtottunk. Nyilván önök közül sokakat aggasztanak a késedelmek, 2015-es helyi választások kapcsán, illetve 2016-ban kerül sor majd az elnöki elnök választásra. Az új választási törvény bevezetése tiltakozásoknak tiltakozások fogadták, Nyilván fontos, hogy konszenzus keressünk, a helyzetet deeszkaláljuk, és szeretnénk arra kérni a kormányt, hogy normális politikai teret tartson fönn, és gyakoroljon önmérsékletet. Immár lehetővé vált a választásoknak az alkotmányos keretek közötti megtartása. Ezt örömmel látom. Önök közül többen ugyanezt a véleményt hangoztatták. Az alkotmány betartása azonban nem csak az alkotmányos határidők betartását jelenti. Fontos a gyülekezési jog, a véleménynyilvánítási jog biztosítása, ezek mind a demokrácia alap elemei. Ezeket a kritikus elemeket mi is napirenden tartjuk a kongói kormányjal való folyamatos tárgyalásunkban. Nagyon is tisztában vagyok azzal, és osztom az Európai Parlament aggáját e, e, dr. Denis Mukwege e, tevékenysége kapcsán. Személyes megtisztelődés volt számomra, hogy itt ülhettem ebben a teremben, és meghallgathattam az ő inspiráló és drámai szavait tavaly novemberben a Szaharov díjadatítése kapcsán és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy azon alkalommal kiváló megbeszélést is tarthattunk. Személyesen konkrét projektekkel kapcsolatban szeretném megérsíteni, hogy az Európai Unió nagy aggájjal figyeli az ő helyzetét, a fizikai biztonságára odafigyelünk, hiszen emberjogi küzdelme miatt a Panzi kórházban folytatott tevékenysége miatt nem egyszerű a helyzete. A demokratikus választások, amelyek a békés erő hatalom átadásra hozzájárulnak hozzá, csak az egyik tényező a fegyveres csoportokat is ehhez semlegesíteni kell. A kongói hadsereg erőfeszítésére is szükség van. Vannak azonban még tovább kívások is. Az XM23-as mozgalom az egyik, amelyet említhetnénk. Fontos a harcokban résztvevő személyek visszaintegrálása a társadalomban ez is a stabilitás, hosszú távú stabilitás felé vezető lépés. A 94-es népírtás, illetve a kongolandai kapcsolatok javítása ugyancsak fontos. A konfliktusok alap gyökereit kell kezelni. A régió országainak a helyzetét. A külügyi tanácsban is megvitattuk tavaly januárban, és el is fogadtunk 28 tanácsi végkövetkeztetést, amelyekben hangsúlyozzuk, hogy hogy a feleket felkérjük arra, hogy a civileket, a civilek jogait tartsák szem előtt, és legyenek arra figyelemmel. A MONUSCO és az összes többi fegyveres alakulat mellett az ENSZ nagy, nagy tavak régiójába delegált külön képviselőjének a felelőssége is rendkívül fontos de nem csak konfliktusokról kell beszélnünk ebben a régióban, hanem a természeti erőforrások kiaknázásáról, és az Európai Unió igyekszik a helyzetet kezelni a bizottsággal együtt, önök bizonyára önök tudják ezt, már elődöm is eh, kiadott egy, köz, egy eh, közleményt eh, a konfliktusos zónákból származó ásványi kincsekkel kapcsolatban, és jelen pillanatban is vizsgáljuk azt a jogalkotás tervezetet, amely ezzel a közleménnyel együtt napvilágot látott. Fontosak a kongai nemzeti park, parkok, többek között a Virongai Park, amelynek a sorsa, a jövője jelen pillanatban kockázatosnak tűnik, illetve veszélyes, veszélyes helyzetben van, ugyanis bányászati engedélyeket adtak ki a park területére ez bizony kihathat negatívan a park fenntarthatóságára. Megbíztam Verveke urat, az ENSZ eh, nagytavak régiójába delegált eh, eh, szakértőjét, hogy menjünk el a következő hetekben számba, és mérjük fel a helyzetet. Köszönöm a figyelmüket, várom a vitát, és várom a felszabadulásaikat. Köszönöm szépen! Köszönöm, alelnök asszony. Most akkor a frakciókkal kezdjük a vitát. Er, Stier úr az első két perc. Köszönöm, elnök asszony. A kongói demokratikus köztársaság számos problémával küzd. Ezek közül ön, alelnök asszony, sokat, néhányat megemlített például a fegyveres csoportok illegális finanszírozása, a, vagy a bányászati kérdések. Emellett van még a nők tömeges megerőszakolása, illetve az a fajta igazságszolgáltatási probléma, amelyre jellemző, hogy Mukwege doktor kórházát bezárták, miután kritizálta a hatóságokat. Mindez azonban a demokratikus intézmények hiányára, a jogállamiság hiányára és a korrupció magas szintjére vezethető vissza. A kinshaszai tüntetések azért kezdődtek el, mert a választási törvényt úgy változtatták volna meg, hogy egy népszámlálást tartanak a választások előtt. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a választási reform fő célja Kabila elnök hatalmon tartása volt. Ezért is fontos az, hogy a demokrácia mellett kiálljunk, annak megerősítését követeljük, és ilyen elvek mentén működjünk egyet, e, együtt, és adjunk fejlesztési támogatásokat. Mindezt figyelembe kell venni a fejlesztési politikában is, illetve az Európai Unió tágabb értelemben vett politikájában is. Ez az az üzenet, amit nekünk át kell adnunk. Jelenleg egy autoriter kormány uralkodik az országban, Kabila vezetésével, korábban az apja volt az elnök. A legnagyobb probléma azonban a korrupció. A befogadó jellegű intézmények felépítése vála, változtathat ezen a problémán. Grazie. Signor... Kienge asszony. Köszönöm, elnök asszony. A az elnöki választások Kongóban rendkívül fontosak, nem csak azért, mert konszolidálhatják a demokráciát, hanem kiegyensúlyozottságot és stabilitást hozhatnak a nagy tavak régiójában. Ugyanakkor nincsen hiteles választási naptár. Látjuk, hogy több millió polgár van kirekesztve. A jó kormányzás, mint elv Afrikában nagyon sok helyről hiányzik. Több tucat embert öltek meg a közelmúltban történt tiltakozások során. Ezek az emberek a választási törvény megváltoztatása ellen tiltakoztak, sokakat letartóztattak, ezeknek követeljük a ki szabadítását, a szabadonbocsátását. bocsátását. Elterjedt az erőszak a nők ellen, szeretnénk, hogyha a bűnösöket bíróság ellen állítanák. Úgy gondoljuk, hogy a demokrácia az egyetlen módja a konfliktus és az erőszak elkerülésének. Mind ez nagy felelősséggel jár, ezt várjuk el a kongói vezetőktől. Ez az, amit az Európai Uniónak követelnie kell, nem fogadjuk el az emberi jogok eh, megsértését. Sem a nemzetközi közösség nem fogadja ezt el, sem pedig a hágai bíróság. A MONUSCO ENSZ missziót eh, támogatjuk, azt reméljük, hogy hozzájárul a békéhez. Én európai polgárként szeretnék a szégyenemről beszámolni, amiatt, hogy Lampedusa felé tartva újabb 29 menekült halt meg. Már eddig is több ezeren haltak meg, most újabb 29. Az egyetlen bűnük ezeknek az embereknek, hogy jobb életet keresnek az Európai Unióban. Michel úr két percre kap szót. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő asszony, először is gratulálok a főképviselő asszonynak azért, hogy ilyen jól és pontosan össze tudta foglalni ezt a kongói helyzetet, ami mutatja, hogy odafigyel. A kongói helyzet különösen aggasztó, sőt robbanásveszélyes. Nyilvánvaló, hogy ez kihat majd a régióra is teljesen egyértelmű, hogy fontos, hogy hitelesek legyenek az elnöki választások, mégpedig a megfelelő időpontban, az előre tervezett időpontban kell, hogy részt vegyenek. Labé Malu Malu úr nem szabad, hogy késlekedjen ő a választási bizottság elnöke, e, tehát meg kell, hogy állapítsa a választási menetrendet, e, és azt meg kell tartani. E, Leo Kingdo szenátusi elnöknek gratulálok a bátorságához, mert ő a, a nyolcadik cikkel szemben foglalt állást, amely késleltette volna a választásokat. Fontos, hogy a választási folyamat nyugodt, erőszakmentes légkörben játszódjon le. Nem szabad, hogy erőszak áldozatai legyenek az újságírók, a jelöltek vagy a civil szervezetek. Fenn kell tartani az általános szabadságjogokat, garantálni kell az alkotmányban is garantált alapvető jogokat. Nem szabad engedni a letartóztatásokat, megfélemlíteseket. Már pedig jelenleg ilyeneket látunk. A katonai erők a ruandai demokratikus felszabadítási eh, hadsereg ellen eh, akciót indítottak. Eh, azt gondolom, hogy nagyon sokáig lebecsültük azt, hogy milyen hatása, megosztó hatása van ennek a ki nem vizsgált korábbi népírtásnak, illetve az ebből eredő problémáknak ott Ruandában és annak a környékén. A polgári lakosság védelme különösen fontos, e, itt oda kell figyelni a lányokra és a nőkre, akiknek sorsa különösen e, súlyos. E, Mugama doktor e, elleni eljárást nem szabad e, tolerálni. Nem szabad hagyni azt, hogy e, nyomást gyakoroljanak és megfélemlítsék. Én azt javaslom, hogy egy megfigyelő társaságot küldjünk, akár közösen az ENSZ-el, hogy meg tudjuk nézni, megvalósulnak-e az általános jogok elnézést. Kérek, kérem a következőkben, hogy mindenki tartsa be hozzászólási időt. Szenera Rodriguez következik. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretném még egyszer kiemelni, hogy minden olyan konfliktus, amelyet eh, elemzünk, vagy megvitatunk itt a parlamentben, mindig is közvetlenül összefügg a transnacionális cégek és a nyugati hatalmak érdekeivel. Eh, ezek azok az entitások, amelyek ezeket az országokat kifosztják. Most is el kell mondanunk, hogy a Kongai Demokratikus Köztársaság tekintetében fontos elmondanunk, hogy milyen óriási földrajzi területről van szó. Kovalt, petrolőm, kőolaj, víz, termőföld, gyémánt, és számos más rész, és számos más ásványi kincs található ezen a területen a multinacionális cégeknek eh, eh, el kell hagyniuk ezeket a területeket, és eh, lehetővé kell tenni, hogy ezek a gazdaságok saját maguk aknázhassák ki kincseiket. Mind azt látjuk, hogy mindig a nők és a gyerekek élik meg, fizetik meg az árat a konfliktusoknak, ennek is őket kell vetni. Ennek Sargentini azt, hogy másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egy év van a választásokig, és azt láthatjuk, hogy a Facebookot betiltják, és az elnyomás súlyosabb lesz, az emberi jogi aktivisták nagyobb veszélybe kerülnek. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, egy év van még a választásokig, és ezért nagyon fontos az, hogy mi azon legyünk, hogy ne legyen késedelem a választások kapcsán úgy gondolom, hogy hangsúlyozni kell ezt, nagyon figyelnünk kell arra, hogy mi történik Kongóban, és mi történik az emberjogi aktivistákkal. Amit ugyancsak meg kell tennünk az az, hogy tényleg legyen foga a mi jogszabályunknak a konfliktusos ásványok kapcsán. Amit mi szeretnénk, Morgantini asszony, az az, hogy legyen egy olyan jogszabály, amely kötelező érvényű, minden termék számára, és a fenntartható bányászatot segíti elő a konfliktusos területeken. Hogyan lehet megszüntetni a háborút egy országban, Úgyhogy ha kivesszük a pénzt a konfliktusból? Azt kérem öntől, uh, Magarini azt, hogy ezeket a jogszabályokat tegye minél hatékonyabbá. Köszönöm. Egy kicsit késésben vagyunk, mondja az elnök, ezért nem fogadok el kék kártyákat, elnézést. Carver úr a következő egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Eh, Kongó a nyugati politikusok eh, eh, világ, legjobb példája annak, hogy nyugati politikusok hogy használják az afrikai országokat bábúként. Második Leopold be a királyig visszamehetnénk. Ásványok, kincsekben gazdag országról van itt szó stabil jövőt szeretnénk, ugyanakkor ehhez arra van szükség, hogy az afrikai vezetésű ENSZ csapatoknak már most fel kellene lépniük. Megkérdőjelezem, hogy egy olyan ember, Bruno Mandébu tábornok, aki ellen több száz vádpontot emelnek valóban betöltheti a megfelelő szerepét. Új reményteli jövőt szeretnénk ennek az zaklatott térségnek, de ehhez lépni is kell. Elnök, Gabriel asszony. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő. Noha én szeretem a kongói köztársaságot, nem örülök neki, hogy ez most a napirendre került a január 25-i választójogi törvényről való döntés nem volt elég arra, hogy a bizalmat helyreállítsa. Négy dologra hívnám itt fel a figyelmet. Először is eh, publikálni kell egy választási menetrendet, eh, amely konszenzuális és eh, megfelelő pénzügyi támogatottsággal is rendelkezik, és ez megfelelne az általam vezetett választási megfigyelő társaság, illetve misszió javaslatainak is fontos, hogy eh, a kongói köztársaságban eh, a politikai pártok párbeszédet folytassanak egymással, ezt bátorítanunk kell, hogy ez a CENIN eh, belül a munkacsoportokban történik-e, vagy más kezdeményezések kapcsán. Ez ebből a szempontból lényegtelen, a bizalmat kell eh, visszaállítani. A harmadik üzenet az Addis Abebai keretmegállapodás végrehajtása. Az FDLR elleni katonai akció nem lehet sikeres akkor, hogyha a megállapodást eh, nem tartják be. A megállapodás eh, pontjait minden résztvevőnek be kell tartania. Emellett itt fel szeretném hívni a figyelmet dr. Mukagve sorsára is. A kongói hatóságoknak segíteniük kell a Panzi kórház működését. A civilek támogatása, védelme az nem csak a MONUSCO számára kötelezettség, hanem a helyi fegyveres erők számára is köszönöm. Most pedig Arena asszony következik. Köszönöm elnök asszony és Mogherini asszonynak is köszönöm ezt a tájékoztatást. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Louis Michel is mondott. A szólás, a, az emberi jogok, a sajtószabadság, illetve a választási menetrend mind fontosak. Fáj, támogatom azt is, hogy küldjünk választási megfigyelő őket. Ugyanakkor eh, legyünk konzekvensek, vannak más eszközeink is, a nemzetközi kereskedelem. Eh, tudják, hogy itt most eh, az INTA szakbizottságon belül harcolunk azok ellen, az ásványkincsek kereskedelme ellen, amelyek a konfliktusos zónában kerültek kitermelésre. A bizottság javaslata félénk ebben a vonatkozásban a parlament vállaljon felelősséget ezért az ügyért. Ugyanez a helyzet Mukwege, Mukwege doktorral is, ott is többet várunk az Európai Uniótól. Tehát én az Európai Parlamenttől azt szeretném, ha vállalná a felelősségét, és nem csak akkor mutatná rá az emberi jogokra, amikor azok jelentkeznek, hanem ténylegesen alkalmaznánk azokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésünkre állnak, hogy fellépjünk az emberi jogok megsértése ellen. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, én is támogatom eh, Michel úr eh, fontos javaslatait. Eh, novemberben az Európai Parlamenti képviselők Mukwege úrnak adományozták a szaradíjat. Ő az ellen küzd, hogy megmentse azokat a nőket, lányokat, akik ellen tömeges erőszakot követek el, eh, mint tönkpusztító fegyverként alkalmazva az erőszakot. Eh, a béké és az együttműködés eh, kialakítását célzó megalapodási már két éves, és most pedig jönnek a választások. Mukwege urat meghallgatva azt látjuk, hogy továbbra is büntetlenséget élveznek a bűnösek fontos, hogy előrelépésre van szüksége a régióban, és ehhez biztos hogy én támogatom Michel úrnak a javaslatait. Valencia. Valenciano asszony, másfél percben. Gracias, president. Köszönöm, elnök asszony. Én is azokkal vagyok, akik sürgős lépést követelnek. Denis Mukwege E, azt kérte tőlem, hogy a parlament lépjen. Védelemre van szüksége. November 16-a óta egyre romlik a helyzete. Mukwege folyamatos fenyegetéseket e, kénytelen elviselni telefonon, SMS-ben megfélemlítik. E, a kórházának a biztonsági helyzete egyre kétségbejtőbb. Még mindig itt csengenek a fülemben Denis McQuagge szavai, még mindig halljuk ezeket a szavakat. Ez az a pillanat, amikor az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak lépéseket kell tennie egyértelműen az ellen a helyzet ellen, amely a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult. Egyértelmű, hogy személye és betegei biztonsága forrakockán. 5 év alatti gyerekek ellen is egyre több erőszakot követnek el. A kongói kormány semmit nem tesz ezzel kapcsolatban. Mukwege doktor viszont nemzetközi vizsgálatokat kezdeményezne, vagy sürget. Úgy gondolom, hogy az európai hatóságoknak közvetlenül el kell kötelezniük magukat a béke és a méltóság mellett, és biztosítanunk kell, hogy Denis Mukwege biztonsága garantált legyen, hiszen ezt kérte tőlünk személyesen is itt járt akkor. Elnök, köszönöm szépen, Gerrero úr. Köszönöm, elnök asszony. képviselő asszony. Az elmúlt havi kormányzati teljesítmény több tíz ember halálát jelenti fél millió, elüldözött emberről beszélünk, két és millió olyan emberről, akiknek emberi, emberiességi eh, humanitárius segélyre van szükségük ebben az országban. Ez az eredménye annak, eh, eh, amit a kormány művel, ideértve nem csak a civil társadalom üldözését, hanem az ellenzéki politikusok megfélemlítését is. Úgy gondolom, hogy olyan projektet kell összeállítanunk, amely, eh, amely sikeresen biztosítja a békét ebben a térségben, eh, és demokratikus választásokhoz vezet. Eh, határozott, masszív politikára van szükségünk a konfliktusos zónából származó ásványkincsekkel kapcsolatban is. Fontos, hogy ezek kitermelése ne a fegyveres alakulatokat finanszírozza ezt szeretnénk főként kihangsúlyozni ebben a vitában a főképviselő asszony számára. Thank you, uh, Mrs. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Kongói Demokratikus Köztársaságban történt események elfogadhatatlanok, és az erőszakot el kell ítélni minden eszközzel. Azt várjuk, hogy a demokratikus kongói köztársaság egyetemben elmondja, hogy mikor lesz 2006-ban az elnöki választás. Az emberi jogi krízis rosszabbodik minden nappal, ez rosszul hat ki a népességre, a ásványok miatti konfliktus, a szexuális erőszak miatt ez az ország káoszba torkollik az emberi jogi aktivisták zaklatását, az emberi jogok lábaltiplását meg kell akadályozni, és remélem, hogy az Európai Bizottság megteszi a fontos lépéseket ahhoz, hogy ezt meg lehessen akadályozni. Ezen kívül aggódok a Szaharov díjazottunk Denis Mugwebe egészsége miatt is, akinek a kórházát is támogatták. Remélhetőleg megteszik a legfontosabb lépéseket. Elnök, köszönöm szépen a kollégának a hozzászólást. A spontán felszólalások következnek. Először Marias kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A kongói választások eredményei súlyos következményekkel jártak, és most arról van szó, hogy a teljes destabilizációt elhárítsuk. Egy adott pillanatban kell megtartani a választásokat, az a döntése nem ennek alapján jártak el, ez az ellenzék tiltakozásához vezetett, illetve vérontós, vérontáshoz. Nagyon sokan meghaltak eh, a katonai csoportoknak egy célja van, a ásványi kincseket ki akarják ö, eh, ö, aktázni. Ezért mindenképpen azon kell lennünk, hogy eh, demokratikusan el lehessen osztani ezeket a e, javakat. Köszönöm Marias kollégának, mondja az elnök. Ezzel alkalommal ugyanolyan sokan kívánnak e, szólni, mint amennyi időnk van. Ez azt jelenti, hogy e, olyan kollégek is szót kaptak, akik ma már egyszer beszélhettek. Jakovcsics kollega következik. Republika Kongo je za... A kongói demokratikus köztársaság különösen fontos az európaiak számára. Da tako kažem, eh, zemlja kralja Leopolda iz Belgije nije to način na kojima trebamo razgovarati. Trebamo razgovarati na način... Nem csak arról van szó, hogy eh, ennek az országnak Leopold, Lipót belga király volt a tulajdonosa, hanem azért ennek más okai is vannak, nevezetesen az, hogy szeretnénk elérni ebben az országban azt is, hogy a kongói polgároknak a jogai érvényesüljenek. Mukwege úrnak, doktor úrnak egy jelentős díjat adtunk át, ovu situaciju u kongu razriješi demokratskim putem. ami jelzi elkötelezettségünket. Éppen ezért szeretném, hogyha a főképviselő demokratikus módszerekkel megoldaná a helyzetet választásokon keresztül, mert a választások mutatják meg, hogy kit akarnak az emberek e, kormányzati pozíciókba. Köszönöm. E, én a bányászathoz szólnék hozzá. E, Mogherini asszony tudja, hogy vannak ritka földfémek Kongóban is, és például ezeket használják a mobiltelefonokban is. Nos, ez a pénz, amely onnan származik, az, azokat rossz célokra fordítják. Ezért mi is felelősek vagyunk, mert nekünk egy önkéntes jogszabályunk van arról, hogy ki milyen ásványi anyagokat használ fel. Fontos, hogy ez a jogszabály kötelező érvényű legyen. Az amerikai törvény az kötelező, mi pedig itt panaszkodunk, miközben csak önkéntes jogszabályokat hozunk emellett tanúsítványi rendszert kell terem, megteremteni az importőrök számára, beleértve a végfelhasználót is. És jó lenne tudni. De én, én azt gondolom, hogy botrányos az, hogy eh, nem tudtuk ezt elérni. Köszönjük, Rivászi asszony, most pedig Castaldo kollega következik. Presidente, citando uno scrittore della mia terra, Köszönöm szépen. Elnök úr, lehetne azt mondani, hogy a kongói demokratikus köztársaságban továbbra is aggasztó a helyzet, sőt, eh, sürgető, a választásokat megpróbálják elhalasztani. Számos ö, hasonló ö, példa lehetne ugyanerre. Úgy gondolják a vezetők, hogy itt minden a saját dolguk, és Kabila is megpróbál a saját országából egy személyes ügyet csinálni. Nekünk azonban el kell mondanunk, hogy ezt be kell fejezni, a vállalatokat is arra kell rávenni, hogy a jövőben ezeket a vérrel szennyezett nyersanyagokat ne használják fel. A Szaharov díjas megérdemelte a díját, és mindenképpen meg kell védeni, mert különben csak álszentség lesz ez a díj. Elnök, köszönöm szépen Castaldo úrnak, Buonanno kollega az utolsó hozzászóló a spontán felszólalások kapcsán. <coughs> Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Kongó témája nyilván nagyon sok szenvedélyt kormácsol fel itt a plenáris teremben. Úgy érzem magam, mintha eh, Olaszországban lennék, ahol az eh, idősek otthonában az öregek kártyáznak, de közben itt van a főképviselő asszony is, ami kicsit más színezetet ad az ügynek. Tehát figyelembe véve azt, hogy milyen eredményeket nem látunk Kongóban, és amit látunk Holland és Merkel államfők tevékenységének eredményeként Ukrajnában. Mit tesznek önök Európáért? Gyakorlatilag semmit. Eljön ide, és félig alszik. Európa nem számít, Európa senkinek nem számít. Ébredjenek föl, hölgyeim és uraim. Mindannyian mélyen, mély téli álomt alszunk, hibernálunk. Elnök, köszönöm szépen, Bonanó úr. You have not the floor anymore. Már megmondom a szót öntől, mondja az elnök. Hát kollégi buanon. Buanon. kolléga nagyon sokáig beszélt, és legutolsó megjegyzései sajnos örök homályba vesznek, mert a tolmácsok sem hallották. Mogherini biztos aztán kapja meg a szót. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nos, a ma délutáni felszólalók eh, ugye eh, Ukrajnával kapcsolatban is ön nem szerepelt a listán, a felszólalók listáján. Uh, minden esetre önök közül sokan említettek olyasmit, amiről én is beszéltem a megnyitó felszólalásomban, és amit szeretnék hangsúlyozni. Köszönöm, hogy az erőfeszítéseinket támogatják. Nagyon fontos üzenet ez az Európai Parlament részéről, az egységes Európai Uniós intézmény rendszertől Önök közül többen említettek, hogy ez nem csak az ország számára fontos, hanem a régió számára is fontos, de azt is hozzá kell tennünk, hogy ez a globális biztonság és stabilitás szempontjából is fontos. Soha nem fogom elfogadni azt a gondolatot, hogy az embernek föltétlenül és kizárólag csak azokra a válságokra kell koncentrálnia, amelyek csak határainkhoz közel fordulnak elő ugyanis a legtávolabbi konfliktusok is kihatnak a globális biztonságunkra. Nem csak konkrét felelősségünk, hanem érdekünk is ez, és ezt úgy gondolom, hogy mindannyiunknak meg kell értenünk itt ebben a teremben. Hagy hangsúlyozok egy dolgot, amelyet, amit önök többen is említettek. Mukwege úrral kapcsolatban fölmerült ugye a nők szerepe, a nők helyzete, mindig a nők, a leányok egyre fiatalabbak azok, akik, és a gyerekek azok, akik legtöbbet szenvednek ezekben a konfliktusokban. Nem véletlenszerű támadásokra van itt szó. Mindig a nők jelentik az első célpontot a konfliktusokban. Nem csak azt mondhatom, hogy már dolgozunk ezen a témán, ennél sokkal konkrétabb dolgot tudok mondani Kongó esetében orvosi és jogi segítséget tudott nyújtani az áldozatoknak. A biztonsági rendszer és az igazságszolgáltatási rendszer reformjával kapcsolatosan is tevékenységet folytatunk. Emellett azonban egyre több erőfeszítést fogunk kifejteni a, a nők és a gyermekek védelmi érdekében, mert világszerte mindig ők az első áldozatai a konfliktusoknak. Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos, hogy koherensek legyünk. Amikor önök Szaharov eh, díjban részesítették Mokvege urat ebben a plenáros teremben, akkor elmondták, hogy nem az embert, hanem a munkáját díjazzák. És úgy gondolom, hogy ma garantálnunk kell eh, ennek az embernek és a munkájának is a biztonságát ez jelenthet reménysugarat az ország és a régió számára. Ami Louis Michel javaslatát illeti, hogy mondjam el, hogy teljes mértékben e, e, szimpatizálok vele, és amikor visszatérek Brüsszelbe, akkor e, emberjogi e, képviselőnkkel, Ambrenedis úrral e, e, át fogjuk gondolni, hogy milyen módon tudjuk ezt támogatni. Teljes mértékben támogatom az önök azon vágyát is, hogy hogy tegyünk valamit a természeti erőforrások kiaknázása és a konfliktusok közötti kapcsolatrendszer tekintetében. A bizottsági kommunikén kívül sok mindent tudunk tenni, nem garantálom, hogy mindent elérhetünk, de tudunk mit tenni. Végül olaszul folytatnám. Kinje asszonynak teljes mértékben igaza volt. Köszönöm, hogy felvetette ezt az ügyet ma. Tájékoztattam a biztosi grémiumot arról, hogy ezen a téren eh, a külügyi politikákban eh, lépésekre eh, van szükség, összehangolva a külső és belső politikáinkat mind a forrás, mind a tranzitországok tekintetében. Ezt mindenféleképpen fel fogom vetni az Európai Unió külügyi tanács előtt a lehető leghamarabb. Prevenire queste tragedie in mare. Vi ringrazio az Európai Uniónak feltétlenül tennie kell valamit eh, ezen tragédiák megelőzésére. Köszönöm szépen, Magarini.